Kereskedelmi Bizottság, a Közlekedési Bizottság, hiszen a legtöbb kötelezettségszegési eljárás ezekben a területekben érkezik el hozzánk. The next item. Következő napirendi pontunk vita az emberi jog, demokrácia, jogállamiság megsértéseinek ügyében. Ezen belül Ruanda témájával foglalkozunk először. Elsőként megadom a szót az egyik szerzőnek, Korráó úrnak parancsoljon.